Colleghi, la sessione di questo pomeriggio si apre su... Kedves kollégák, akkor ezennel megnyitom a délutáni ülést, amelyen aktuális témákkal fogunk foglalkozni. Az első témánk az egyetemi helyzet súlyosbodása, átmenet igazi demokrácia irányába. Ez így tűnik, hogy egyre inkább messzebb kerül. Néhány órával az elnöki választások előtt az egyiptomi hadsereg körbezárta a parlamentet, és a frissen megválasztott képviselők elől elzárták az utat, hogy bejussanak a plenáris terembe. Azzal igazolták ezt, hogy született egy alkotmánybírósági döntés, amelynek értelmében érvénytelenek a legutóbbi alsóházi választások. A katonaság legfelsőbb tanácsa, illetve a jogalkotási hatóságok kapta meg azt a feladatot, hogy vegyék át a, ezeket a feladatokat. A hadsereg megpróbálja Emi Csapittal tárgyalni, viszont nem tudják pontosan azt, hogy ki is győzött. A hadsereg azt mondja, hogy náluk vannak annak a, az illetékességei, hogy elismerjék az a megválasztott elnököt, viszont elég jagasztó a helyzet azután, ami nemrégiben történt, ez kihat a demokráciai, demokratikus átmenetre, Köszönöm, hogy itt van körünkben a meghívott vendégünk, és szeretnénk arra kérni önt, hogy vázolja fel azt, hogy mi a egyiptomi helyzeten, ezt hogyan értékeli, utána pedig kérjük válaszolja azt meg, hogy a következő hetek számára milyen fajta forgatókönyvet látnak Egyiptom szempontjából, akkor, hogyha a muzulmán testvériség jelöltje kerül ki győztesen, és eh, milyen eh, milyen eh, kapcsolatot kívánnak kialakítani összességében a hadsereggel, illetve a hadsereg legfelső tanácsában. Migerelli úr, öné a szó. Euh, Köszönöm szépen. Szeretném megosztani azokat a kérdés elveséteket, amelyek foglalkoztatnak bennünket Egyiptomon, illetve az a világban. Egy hét 1500 számos esemény történt Egyiptomban, de négynek van különös jelentősége. Az első az elmúlt hét csütörtökön az Alkotmánybíróság két nagyon fontos döntést hozott, és ezeknek politikai hatása is van az első. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy eh, Ahmed Shafik eh, a Mubarak eh, kor, korábbi miniszterelnökének jelöltsége érvényes, tehát részt vett a második választási fordulóban, az elnökválasztásokon. A második forduló kapcsán az Alkotmánybíróság úgy értékelte, hogy az a törvény, amelynek keretein belül a választásokat megszervezték, és különösen, ami a képviselőket illeti, akiket egyéni jelölteként választottak meg, tehát nem pártlistákról, az alkotmánybíróság úgy érteket, hogy ez a választási törvény nem összeegyeztethető az alkotmányjal. Éppen ezért a parlamenti képviselők megválasztását az alsóházban, az egy, egyiptomi parlament alsóházában semmisnek nyilvánított a második politikai döntés, amelynek jelentős politikai hatása van, és erre a döntés is csütörtökön került sor. Csütört, illetve szombaton és vasárnap a elnökválasztás második fordulójára került sor, és vasárnap este kérdésre került egy alkotmányos dekrétum, amelyet a, a felső, legfelsőbb tanács, a haderők legfelsőbb tanácsa készített, és ez a tanács volt hivatott a parlamentet feloszlatni, egyrészt, másrészt pedig a jogalkotási kompetenciákat a fegyveres erőkek felsőbb tanácsára ruházta. Ez különös helyzetet teremtett, tehát hogyha ezt a négy eseményt vizsgáljuk, akkor mindez érthető az elnökválasztás szempontjából, az előzetes információk alapján előzetes eredményekről van szó egyelőre, ezek még nem a hivatalos eredmények. A Mohamed Morsi körülbelül 52%-et szerezte meg a második fordulóban a szavazatoknak, ő a muzulmán testvériség jelöltje, e, konkurense Ahmed e, Shafrik, ő a fegyveres erők jelöltje volt, e, fellebbezett a választás eredménye ellen, és a hivatalos eredményeket két nap múlva június 21-én teszik közzé. Jelenleg Mohamed Morsi úgy érzi, hogy ő 59 kal megnyerte ezeket a választásokat, és Ahmed Zsáfrik pedig eh, nem ismeri ezeket az előzetes eredményeket. Csütörtökön június 21-én pedig meg lesznek majd ennek a választásnak a hivatalos eredményei. Azok alapján, amit a megfigyelők mondtak, illetve a helyszínen tartózkodók mondtak, viszonylag nyugodt feltételek mellett valósultak meg a választások. Ez azt jelzi, hogy a választások ugye messze jártak attól, hogy tökéletesek lettek volna. Az adminisztratív előkészítésben történtek elfogadhatatlan dolgok, illetve szabálytalanságok, amelyekre fény derült viszont a szabálytalanságokat, illetve adminisztratív hiányosságokat tekintve sem lehet megkérdőjelezni a választásokat. Más szavakkal fogalmazni, bármely szabálytalanságokra is került sor, nem lehet megkérdőjelezni azt a tényt, amelyel Mohamed Morsi Ahmed Safrikot megelőzte. Ezek olyan értékelések, amelyeket szakértőink a helyszínről jutottak el hozzánk, de hogyha fémet kéne tennem erre az eredményre, akkor azért hezitálnánk, tehát ez még nem a hivatalos választási eredmény. Legyünk óvatosak, tehát június 21-ig. ezen kívül még el szeretnék mondani egy további tényről fontos dolgokat. Vasárnap este történt mindez. A, a katonaság elfogadott egy alkotmányos dekrétumot, amely minden jogalkotási kompetenciát a katonaságra ruház. Hát fel oszlatták a parlament alsóházát, és a katonaság magához ragadta a jogalkotási kompetenciákat. Ezen kívül a katonaság azt állítja, hogy amennyiben az alkotmányozó eh, bizottság, amelyet néhány héttel ezelőtt hoztak létre, viszont eddig még nem tudott komoly munkát kifejteni. Tehát, hogyha ez a gyűlés, alakuló gyűlés akkor eh, meg kell vizsgálni azt is, hogy ők a alkotmány kirakítására mennyire tudnak részt venni. A katonaság azt mondja, hogy nekik vétójoguk lesz a következő alkotmány kapcsán, ha úgy érzik, hogy egy adott cikke, a jövőbeni alkotmány adott cikkeje nem kompatibilis az ország felsőbb érdekeivel, úgy gyakorolni fogják a vétójogukat. Még akkor is, hogyha nagyon óvatosak vagyunk, általában a bürokraták így viselkednek, akkor is úgy tűnik, hogy ami a demokráciát illeti, még messze járunk attól, amit el szeretnénk érni. A katonai, a katonaság február és július között 2011-ben azt mondta, és többször hallottam Barroso úttal, illetve Aston asszonytól is azt, hogy a katonaság hajlandó volt visszatérni a kaszárnyákba 2011 előtt, Viszont számos kérdés merül fel bennünk mindezek kapcsán. Más szavakkal fogalmazza, még akkor is, hogyha nagyon sok a én tényező mindezzel kapcsolatban, ami az elkövetkezendő hétekben várható Egyiptomban, meg kell várni először egy csütörtöki hivatalos uh, eredményeket a miniszterelnök kormányt fog majd alakítani, és az elkövetkezendő hónapokban a jogalkotási kompetenciákat a katonaság uh, fogja gyakorolni, és a katonaság gyakorolni fogja vétó jogát a eh, jövőbeni alkotmány valamely cikkeivel kapcsolatban, amelyről úgy ítéli meg, hogy ez nem felel meg az ország felsőbb érdekeinek. Tehát Egyiptomban a politikai átmenetek kapcsolatban lehetnek jelentős aggájaink. Ha még ehhez eh, hozzávesszük azt, hogy az elmúlt héten, azaz június 13-án az igazságügyminiszter elfogadott egy dekrétumot, amely a katonai ügynök, ügynökök számára lehetővé teszi azt, hogy le megállítson civileket, akkor itt is felmerülnek bennünk a motivum kérdései, illetve ennek e, politikai és szociális következménye egy ilyen dekrétumnak. Az elmúlt hétvégén voltak a harmadik választások, ezek megfelelő feltételek mellett valósultak meg körülbelül a 60 év autokrata rezsém után, tehát itt gratulálhatunk ahhoz, hogy megfelelő feltételek mellett valósultak meg a választások. A katonai hatalom számos döntést hozott, és ez a demokratákat aggasztja, illetve mindazokat, akiknek érdeke a demokratikus átmenet megvalósítása és támogatása. Mit tehet az Európai Unió mindennek tükrében? Számomra úgy tűnik, hogy meg kell ismételnünk azt, hogy támogatjuk a demokratikus átmenetet ebben az országban, és készek vagyunk fenntartás nélkül párbeszédet kezdeni a demokratikusan megválasztott hatóságokkal, tehát reméljük, hogy holnap az elnököt, illetve a kormányt, illetve a katonaságot emlékeztetnék el arra, hogy a civilekre átruházza június vége előtt a kompetenciákat, a katonasság több hónapon keresztül gyakorolta a jogalkotási kompetenciákat, tehát ez nem lesz könnyű. Másrészt pedig oda kell figyelnünk arra, hogy az új alkotmány eh, kialakítása inkluzív módon történjen, tehát azok a részek, amelyek az egyiptomi társadalom nagy részére kiterjednek, ebbe belekerüljenek. Az egyiptomi hatóságokat arra kell bátorítani, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket, annak érdekében, hogy a gazdasági hanyatlásnak elejét vegyék, és eh, a nemzetközi valuta alappal megállapodást eh, kössenek illetve az Európai Unió és makrofinanszírozási segítséget fog nyújtani az országnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a felszólalók listáját. Szalafranka úr lesz az első három percre, és utána meghallgatjuk a választ erre a kérdésre, és további kérdések következhetnek. Köszönöm szépen Migeráli úr, hogy eljött nevünkben eljött ide hozzánk, és elmondta azt, hogy mi is történt az elmúlt időben Egyiptomban. Elmondta, hogy az elnök választások második fordulóját értékelték az EU szakemberei, még akkor is, hogyha szoros értelemben nem sikerült választási megfigyelőket oda küldeni, de ott voltak szakértők a helyszínen, sok szakértő volt ott. Az lenne a kérdésem, hogy milyen más nemzetközi megfigyelők voltak még ott, és ők milyen véleménnyel voltak. Az idéglenes eredményeket is elmondta, ezek még nem a végleges eredmények, ez azt jelenti, hogy azok, az lesz, hogy csak 52%-ot kap, de mit történik akkor, hogyha az ellenfél majd kétségbe vonja ezt a fajta eredményt, akkor valószínűleg ez az alkotmánybíróság elé fog kerülni. Hogyan lehet majd akkor ezt a kérdést megoldani? A második pont, a felszorolása második részéhez kötődik ez. A parlamenti választások törlésével kapcsolatban azt mondták, hogy a független képviselők nem kerültek megfelelő módon az egyes pártok listájára. Ez azt jelenti, hogy igazából új választásokat kellene kiírni. Felmerül a kérdés, hogy ennek milyen jogi keretben kellene lezajlania. Nem gondolja úgy, hogy új választásokat kellene kiírni. Tudom, hogy vannak még kételjek az elnöki választás eredményei körül. Az elnöknek kell majd kinevezni a miniszterelnököt, neki kell egybehívnia a kormányt is, de az új alkotmány kidolgozása során nincs igazából olyan személyeket felkértek volna ennek kidolgozására. Kíváncsi lennék az önnek a véleményére erről, hogy kellenek-e új választások a parlament szempontjából, és hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a jogotai funkciókat ne a katonaság legfelsőbb tanácsa gyakorolja. Gomes következik összekötkező felszólaló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Migreli úrnak is, amiért elfáradt ide hozzánk. El kell mondjam azt, hogy rendkívül szomorú vagyok, amiatt, ami Egyiptomban történt. És, de nem vagyok meglepődve. Én, vagy, én voltam egyik azoknak, akik elkísérték a parlament elnökét Egyiptomba, és láthattuk, hogy mennyire lelkesek voltak az emberek, hogy életükben először szavazhattak, viszont kapcsolatban voltunk a civil szervezetekkel, a hatóságokkal, és láttuk azt, hogy a dolgok nem igazán a jó irányba haladtak, mert az emberek nem igazán hagyták, hogy jó irányba haladjanak a dolgok. Ki kell mondani azt, hogy visszautasítják azt, hogy legyen egy új megfigyelési misszió, az nem véletlen azért, mert voltak olyanok, hogy nem akartak átlátható hiteles folyamatot Egyiptom számára. Ez egy elég egyetemű jel. Ugyanígy egyetemű az a jel is, hogy feltettünk kérdéseket a hatóságoknak, például azzal kapcsolatban, hogy a nőket arra kötelezték, hogy szüzességi teszteken ö, vegyenek részt. Voltak olyanok, akiket, olyanok, akiket meg is büntettek. Ma a parlamentben itt voltak olyan személyek, akik az itriai közösségből érkeztek, és hallhattuk, hogy a Sinályban milyen szörnyű követtek el a beduinok, és hogy a, mit, mit történt a menekültekkel. Egy évvel ezelőtt 6000 euróját csempészték az embereket, most már 60 ezerre ment fel az az embereket kín, kínozzák, kivégzik. Tehát rengeteg dokumentáció van erről és ez egy olyan terület, ahol az egyiptomi hadseregnek ott kellene lennie, de nem igazán látjuk azt, hogy próbálnának bármit is tenni Sinájban. The will of the people in these processes. Nem látjuk azt, hogy bármi történne a Sinai félszigeten. Amit Migarelli úr elmondott, az teljesen releváns, de szükség van arra is, hogy az EU, illetve Eston asszony kifejezze azt, hogy többet többet, viszont van olyan is, hogy kevesebbet kevesebbet. Megtanultuk a leckénket mi is, és ezt egyetemen el kell mondani az egyetemi hatóságoknak. Migerelli úr, azt kérdezném öntől, hogy hallhattuk az UNDP jelentését az egyiptomi fejleményekről, és az egyik dolog, amire rámutattak, az az volt, hogy eh, lesz egy olyan fajta növekedés, ami a munkahelyteremtésre koncentrál, ez kötődik az emberek jogos követeléseihez, viszont a demokrácia, bármilyen fajta demokrácia irányításnak a lényege az az, ez lenne, de az EU mit tehet annak érdekében, hogy támogassák ezt, még akkor is, hogyha nem tudunk együttműködni a kormányjal, akkor, hogyha a kormány nem demokratikus, de mégiscsak segítenünk kell akkor is valahogy a civil társadalomnak. Brandner asszony következik. Köszönöm szépen, Migreli úr. Egyetértünk az elemzésével, és úgy gondolom, hogy tragédiáról van szó, ami az országban történt, nem vagyunk meg kapcsolatban a illetve a fiatalokkal kapcsolatban vagyunk, és ők reménykedtek lettek, most eh, el vannak fáradva, kimerültek, elveszették a hitüket, illetve azt a víziót, hogy merre felé szeretnének tartani. Említette a gazdasági eh, költségvetési eh, segítségnyújtást. Kérdésem a következő, milyen politikai feltételhez kötjük ezt a segítséget? A pénzügyi rendelet értelmében a gazdasági kondicionalitást el kell fogadnunk, de milyen politikai kondicionalitást szögezünk itt le, ez nagyon fontos lenne. Mi az, amit várunk például a katonaságtól is? Köszönöm. Netz. Neitz asszony. Buku. Elnök úr, kedves kollégák! Elnézést szeretnék kérni Ingarelli úrtól. Az első részét nem hallottam az előadásának. Természetesen egyetértek az aggályokkal, a csalódással, amelyet kollégáink kifejezésre juttattak. Azt gondolom, hogy meg kell próbálni a demokratikus folyamatot fenntartani, illetve ezt eh, helyreállítani. És azt gondolom, hogy nem szabad megfedkezni arról sem, amit én első kísérletnek, demokratizálódási kísérletnek neveznék Algériában 15 évvel ezelőtt. Mindenki megnyugodott, amikor törölték a második eh, választási fordulót és az eredményeknek mi nem örültünk. Tehát itt azt gondolom, hogy egy olyan út van előttünk, amelyen nem szabad elindulni. És ahogy kollégám, a Gomás elmondta, el kell mondanunk a dolgokat, illetve ezeket ki kell mondanunk, de nem szeretnénk azt, hogyha ez a régió teljes mértékben szétdarabolódna, Éppen ezért nagyon óvatosan kell a teljes helyzetet felmérni. Mi támogatni fogjuk Önt. Esetleg beszélhetne arról, hogy mm, mi alapján lehet a demokratizálódási folyamatot, választási folyamatot a lehető legjobb mértékben fenntartani. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen, elnök úr az arab tavasszal kezdtük akkor, amikor mindenki remekedő volt, viszont most már ezt arab ébredésnek hívják, hát nem tudom, hogy a történelem hogyan fogják már ezt hívni, azt, hogy most történik. Úgy tűnik, hogy eh, a muzulmán testvériség eh, részéről Morsit választottak meg elnöknek, aki egyfajta eh, hatalmi vákumot fog betölteni. Azt kérdezném elé úrtól, hogy hol vannak a fékek és ellensúlyok, mi történik akkor, hogyha újra akarják támadni Izrael a Camp David megállapodást, eh, akkor azt mondták az amerikai, hogy ha ezt megtörténik, akkor felfüggesztik a támogatásukat. Gomes azt, hogy mondta, kevesebbet a kevesebbet, lesz for lesz. Én is úgy gondolom, hogy ez eh, eh, hogyha felborulna a helyi békeegyensúly, akkor tényleg a lesz for lesz kell alkalmaznunk. A kérdés az az, hogy megbízhatunk-e az egyiptomi hadseregben, hogy semlegesek lesznek és megvédik-e az egyiptomi társadalom legsérülőkenyebbeit. Egyiptom egy stratégiai jellegű ország, a gazdasága eléggé rossz helyzetben van, a turizmus sem túlságosan virágzik, nincs befektetés, főként a szaudarábiai pénztől függnek. A múlt héten is kaptak egy nagyobb összeget. Persze itt vannak azért bizonyos fajta feltételei, a szalafistákhoz kötődnek, tehát elég robbanékony a helyzet, és én nagyon aggódok. Mit gondol erről Miguel Erre úr? Grazie. L'ultimo intervento il collega Meyer. Pre- Meyer úr lesz az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Minyerelli úrnak én is szeretnék köszönetet mondani az információért. eléggé kétségbeesett helyzetet vázolt fel, azzal kapcsolatban mi lett a forradalom eredménye Egyiptomban, és egyetetek azokkal, akik Egyiptomon belülről is azt mondják, hogy igazi alkotmányos harcról van szó jelenleg. A katonai tanács már kiadott egy eh, hirdetményt, ami ahhoz vezetett, hogy az házat feloszlatták, és ma a Tahir téren azt követelték, hogy ismételten gyűjjenek összetiltakozni, ez a felhívás hangzott el, és azt mondták, hogy ha el tudtuk üldözni Mubarakot, akkor ezt az alkotmányos vitát is le kell küzdenünk valahogy most. A téren egy nagy plakát is látható, az áll rajta, hogy a forradalom szociális igazságot, szabadságot és kenyeret akart, ehelyett a katonaságot, a katonai rendőrséget kaptuk. Remélem, hogy az egyiptomi állampolgárok, akik átverve érzik magukat, ők is összeszedik magukat, mobilizálják magukat, és nem csak azért, hogy elüldözzék a dikt, nem csak azért, hogy a diktátort elüldözzék, hanem hogy megoldják ezt a problémát is. Nagyon súlyos a helyzet, nagyon nehéz a helyzet, de remélem, hogy sikerül segítenünk abban, hogy ez a, az államon belüli vita megszűnjön, és ez a csíny megszűnjön, és és tényleg sikerül visszaállítani a helyzetet Egyiptomban. A dr. Mingarelli. Köszönjük szépen. Ezzel akkor Mingarelli úrnak visszaadom a szót, hogy válaszolni tudjon. Először Szala Franka úr kérdésére reagál, reagálok. Szakértőket küldtünk Egyiptomba, hogy figyeljék meg a választásokat, illetve fogalmazzanak meg ajánlásokat a jövőbeni választások előtt. Tehát ez nem kötődik az algériai misszióhoz, amit ön vezetett, illetve a Gáler úr által vezetett tunéziai eh, misszióhoz. Néhány szakértőről van szó. Felmerül a kérdés, hogy maroknyi szakértővel lehet-e eh, véleményt kialakítani. Számos más szervezet is eh, jelen volt, és a mi delegációnk a helyszínen kapcsolatban volt ezekkel a szervezetekkel, amelyek megfigyelték a választásokat. És még egyszer az empirikus megfigyeléseket tekintve messze voltak a választások a tökéletestől, lehet változtatni az előkészítés feltételein, a megvalósulás feltételein, de még akkor is, hogyha voltak szabálytalanságok, a szabálytalanságok valószínűleg nem voltak uh, ahhoz túlságosan ladó esőek, hogy megváltoztassák a választás eredményét. Ezek empirikus jellegű uh, megfigyelések, de ennyit tudunk egyelőre mondani. Tehát uh, a különböző civil szervezetek, nemzetközi szervezetek púlját felhasználta ez a néhány szakértő arra, hogy megfogalmazza véleményét. Hogyha Safik nem, nem ismeri a választás eredményt, akkor mit teszünk? A választási bizottság a végső eredményeket eh, két nap múlva teszi közzé, és remélhetőleg a vesztesek el fogják tudni ezt fogadni, amennyiben pedig nem úgy eh, az alkotmánybírósághoz fordulhatnak, Számos hipotézis van és lehetséges szenárió merül fel, amennyiben ez nem így történik. Fontos, hogy a törvényt mindenki tiszteletben tartsa, és fontos, hogy a döntéseket mindenki elfogadja. Ha pedig nem fogadják el, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Gondolkodni kell, és Netsz asszony felhívta a figyelmet a nehézségekre, még akkor is, hogyha nem szolgál megelégedésünkre a választási eredmény, és sokokunk lenne a lázongáshoz, hiszen megcsalták a forradalom elképzeléseit, de hogyha nem teszünk semmit, és a gazdasági helyzetet eh, hagyjuk eh, tovább súlyosbodni, akkor vajon a végén elmondhatjuk-e, hogy jó politikát folytattuk. Van itt egy dilemma, amelyet találkozunk, de nem első alkalommal kerül erre sor, és éppen ezért a mellette ellene érveket mind fel kell sorakoztatni, és nem lesz könnyű a végső döntést majd meghozni. Ez az ideális folyamat a következő volna, csütörtöktől megválasztanak el egy elnököt, akit elfogadnak majd a vesztesek is. Ez az elnök gyorsan kinevezi a miniszterelnököt és a kormányt, az alkotmánybíróság elkészíti az alkotmánytervezetet, és azokban a hónapokban, amelyek előttünk állnak, elfogadásra kerül az alkotmány, illetve e, jogalkotási legislatív választások lesznek. Nagyon sok elmélet van, hipotézis, feltételezés ezzel kapcsolatban nekünk meg kell próbálnunk limitálni azt a kockázatot, hogy ez a mederből kiterelődjön, folyamatos támogatást kell biztosítanunk a hatóságok felé, és el kell mondanunk azt, hogy mi megfigyeljük az ottani választásokat, és minden egyes kicsúszás a demokratikus nyomtávból fontos, hogy szankciókkal járjon együtt de természetesen a más, amelyen rendelkezünk, egy ilyen ország esetében, mint Egyiptom, viszonylag korlátozottak. Nagyon sok szereplő van, és nálunk fontosabb szereplők is. Gomez asszony a more for more helyett a less for less elvet érvényesítsük el. Az élet majd bebizonyítja azt, hogy igazam volt, de én erre azt nem hogy igen, hogyha az Európai Uniónak többet kell tennie azon országok esetében, akik eh, hatékony reformokat valósítanak meg, akkor fontos, hogy az Európai Unió másik oldalon olyan országokkal szemben, amelyek autokraták csökkentse a segítségnyújtást. Nem tudom, hogy eh, ez így lesz -e, én csak bürokrata vagyok, és akik dönteni fognak, hát azok majd dönteni fognak. Brandner asszony felvetésére reagálva a politikai kondicionalitás rögzítése a mikrofinanszírozási támogatáshoz, a makrofinanszírozási eh, hitelt eh, az IMF-fel kötött megállapodást tudja beindítani, tehát az Európai Unió nem tudom, hogy hogy fog dönteni, ad-e olyan eh, segítséget, hogy olyan országnak, amely hátat fordít a demokráciának. Nem technikai jellegű döntésről van szó, ennek alapját politikai döntés kell, hogy képezze, politikai megítélése az átmenetnek, tehát ehhez kötni kell a makrofinanszírozási támogatás nyújtást is. A tanács dönt ebben, nem a bürokraták, az Európai Parlamentnek is van beleszólási joga ebben a döntéshozatali folyamatban. Én szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy politikai ítéletet is kell hozni, mielőtt mikrofinanszírozási támogatást nyújt az EU valamely országnak. Nejc asszony, mit lehet tenni, hogy fenntartsuk a választási folyamatot, a folyamatos párbeszédet a hatóságukkal, a katonasággal is, folyamatosan beszélni kell velük, párbeszédben kell maradni, és amennyiben ők megcsalják a forradalom eszméjét, úgy a saját sírukat meg ezzel, hiszen külső partnerekre van szükség, az országnak és az Európai Unió egyik ezeknek a külső partner, partnereknek azt mondom, hogy a meggyőzéssel, a párbeszéddel remélhetjük azt, hogy hatással leszünk arra, ahogy a katonaság lebonyolítja a választást. Tenok úr felvetésére reagálva, ami a Camp David megállapodást illeti. Partners that they have to stick, they have to fulfill. Ki kell tartani a nemzetközi vállalások mellett, a kötelezettségvállalások mellett, ezeket fent kell tartani, és az első az, hogy a béke eh, tervet izrael betartsák. Nyilván nem elég eh, ennyi, ez az eleje a folyamatnak, de minden egyes tárgyalási forduló alkalmával a nemzetközi kötelezettségvállalásokról szólunk. Senki érdekét nem szolgálná azt, hogy Egyiptom egyszerűen hátat fordít a nemzetközi vállalásainak, mert egyszerűen az ország geostratégiai jelentősége túl nagy ehhez. kivételes módon egy pár további kérdésre is idő lenne, de úgy tűnik, hogy nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy akkor menjünk tovább. Hagy mondjam el azonban, hogy információt kaptunk arról, hogy a bahreini külügyminiszter le kellett, hogy mondja a találkozóját őket a szaudi trónörökös gyásza visszatartja az úttól. Úgyhogy ez a hír a délutára vonatkozóan, viszont menjünk tovább akkor napi rendünkkel. A 17-es csatornán arabul fogható az adás, tehát a 17-es csatornán követhető arabul is az ülésünk szíriai helyzetről következik az eszmecsere a 14-es napi rendi pont alatt. Bene, allora do il benvenuto ai nostri tre relatori. Il... Hogy eh, köszöntsem három vendégünket, Almallach urat, aki éppen érkezik, mellettem Allamámi urat köszöntöm, aki az ellenzéki aktivista, elfogta a rezsim és tavaly évben több hónapot töltött börtönben. A Szír Patrióták Egyesületének a vezetője, amely egy olyan platform, ami a Szíriai Nemzeti Tanácson belül működő grémium. Márciusban, a múlt márciusban visszalépett ettől a tisztségtől. A Szír Nemzeti Tanács egy képviselője is itt van körünkben. Pontosabban márciusban csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz, és Vajkan asszony, aki az ellenzék tagja volt a 80-as években, 2000 és 2010, 2002 és 2011 között volt bebörtönözve. Mingerelli urat még egyszer szeretném köszönteni, aki támogatni fog bennünket az eszmecsere során. És talán rendelkezésre áll majd a vita keretében is. Kezdjük akkor a szíriai helyzettel. Tragikus a helyzet, nőtt a az erőszak, dacára annak, hogy a nemzetközösség igyekezett intézkedésekkel elkerülni a polgárháború kialakulását. Többször is erősítették a szankciókat az EU részéről Szíria ellen legutóbb éppen múlt pénteken. Azonban ezeknek a szankcióknak a rezsimre való hatása körülbelül, mint halottnak a csók. Az ENSZ BT ennek hatására igyekszik keményebben fellépni, azonban nem volt lehetőség arra, hogy Oroszországot is meggyőzze ennek a szükségességéről. Szeretnénk most az egy meccsere adta alkalmat arra felhasználni, hogy kérdéseket tehessünk fel, hogy jobban megértsük a helyzetet, mit tehet az EU annak érdekében, hogy hatékonyabban kieszközöljük a békés megoldást Szíriában. Mennyiben lehet a katonai és biztonsági érdekeket figyelembe venni, amikor az orosz érdekeket próbáljuk megérteni. Itt az orosz katonai bázisra utalnék Tartusban, milyen együttműködést sikerült kieszközölni a szír ellenzéki pártok között, milyen lehetőségek vannak abba az irányba, hogy ezek a különböző ellenzéki erők közösen lépjenek fel a rezsimmel szemben, illetve milyen befolyásolási erővel lépnek fel a vallási erők, és ez a szír jövőt tekintve mit is hoz magával. Ezekkel a kérdésekkel kezdenénk, át is adnám a szót, és kérem szépen, hogy 5 percre korlátozódjanak majd a válaszaik során. Aitem al úr is itt van, őt is sok szeretettel köszöntjük itt körünkben. Talán önnel is kezdem. Parancsoljon öné a szót. Thank you so much. This is the... Köszönöm szépen, ez a második alkalom, hogy ebben a hónapban itt vagyok önöknél. 2005-ben is voltam itt. Branter Geisel, Gomez, Enimens képviselők ismernek engem. Tíz éve szolgálom az országom demokratikus fejlődését. Ami Szíriában történik, az nem csak egy olyan válság, amit nagyon gyorsan meg kellene állítani bármilyen eszközzel, hiszen humanitárius, politikai és biztonsági kérdés is. Egy forradalomról van szó, amelyel a változásnak próbálunk ajtót nyitni a rezsim ellen, a politikai rendszer ellen, de az országunk kultúrájáról is szó van. A szíriai nép új történetet szeretne írni. A problémák összefoglalása és a konfliktus elővezetése nem egyszerű. Ami Szíriában történik, az egész világra hatással lesz, demokratikus alapelvek, és a szabadság az, amit szeretnénk elérni. Amennyiben ez sikerül, akkor barátokra fognak lelni Szíriában. Más szenáriók is vannak a közel-keleten, a megosztás, az együttműködésnek a megakadályozása, azonban mi modern politikai alapelvek mentén szeretnénk újra struktúrálni ezt a területet, és az embereket, a népet arra felvétezni, hogy más civilizációkkal békésen próbáljanak meg együttműködni. A jelenlegi helyzetben el kell fogadni azt, hogy joguk van a szíriaiaknak, hogy önmagukat megvédjék, és segítenünk kell őket abban, hogy ezt meg is valósíthassák. Hogyha hiszünk abban, hogy jogukban áll ez, akkor miért tagadnák meg tőlük azt a jogot, hogy önmagukat megvédjék egy illegális rezsimmel szemben? Főleg, hogyha kívülről támogatják azt. Igazságra van szükségünk, azonban, hogyha ezt nem kapjuk meg, eltagadják tőlünk, akkor magunkat kell a továbbiakban is megvédenünk ugyanis a diktátori éle, ö, diktatúrát nem fogjuk a jövőben elfogadni. Gyors megoldást nem fogunk elérni, stabilitást és békét nem fogunk tudni kieszközölni egy lépésben, ha csak nem lesz meg önökben az a bátorság, hogy a demokráciát és a demokratikus és kulturális változásokat segítsék nálunk. Az új demokratikus Szíria nem összevethető Egyiptommal vagy Irakkal. A demokratikus alapelvek minden demokratikus ellenzéki erőt egyesíteni tudna, de önmagában nem tud helytállni. Békés megoldásokra szükség van, de az igazságszolgáltatással, az igazsággal kell kezdeni. Tehát ezt megelőzően nem fog kialakulni a demokrácia. Támogatásra van tehát szükség a teljes társadalom vonatkozásában nem csak a politikusoknak, a pártoknak, egyes embereknek van szüksége a támogatásra, hanem a népnek a diktatúra ellenében. Köszönöm. Almállah úr következik, parancsoljon. 5 perc. Kérem szépen tartsa be a felszólalási időt. Csin. Okay, It's okay. It's okay now. It's okay. okay. And uh, thank you for... Uh, Köszönöm szépen a meghívásukat. Ez a harmadik alkalom, hogy a parlamenthez szólhatok. Az első alkalom Skype-on történt Damaszkuszból, és tavaly jártam itt Bolán Hajón úrral, és most vagyok itt harmadjára. Tudják, hogy mi történik Szíriában, mindenütt öldöklés folyik. A városokat, a falvakat lerohanták, megsemmisítették. És egészen eddig a nemzetközi közösség nem tett jó lépéseket olyan irányban, hogy támogassa Szíriát mert Oroszország élt a vétójogával. Iránnal működött együtt Oroszország, a libanoni Hezbollahhal is szövetkezett. És több mint 20 ezer áldozattal járt már ez a konfliktus. Legalább egy millióan, másfél millióan elmenekültek, egy millióan pedig börtönbe kerültek. Tehát arról beszélni, hogy tárgyaljunk, hogy a rezsimmel folytassunk párbeszédet, ez lehetetlen kérés. Úgy gondolom, hogy Oroszország még mindig azt hiszi, hogy Bashar al-Assad rezsimje a múlté, hogy gyakorlatilag végeztünk vele. Irán is így gondolja. Az orosz miniszter azt mondta nekem, hogy találkozna valakivel, a külügyminiszteri úr is szeretne velem találkozni, én azonban megtagadtam az utazást Oroszországba és Iránba is. Nem került sorol ezekre a találkozókra. Szíriában van egy probléma, ez pedig a perspektíva hiánya, a politikai perspektíva hiánya, ez pedig eh, Szíria és Irán közötti hiányos együttműködésre vezethető vissza. Igen. Arabul gondolkodtam. Arabul gondolkodtam, elnézést, ezért váltottam. De beszélhet uh, arabul, mondja az elnök. Uh, الآن المجتمع الدولي يواجه السوريين بأن المعارضة مفككة. Azt mondtam, hogy a nemzetközi közösség úgy tekint Szíriára, illetve a szíriai társadalomra, amely nem fér. Ismernek-e egyetlen közösséget, egyetlen országot a világban, ahol teljes egységről beszélhetünk a lakosság körében? A szíriai ellenzéknél nem biztos, hogy láttunk egységes álláspontokat, de az alapvető elvekben meg tudunk állapodni. Ez azt jelenti, hogy demokratikus rezsimről van szó Szíriában, amit szeretnénk, a jogalkotási kompetenciákat, igazságszolgáltatást, illetve független igazságszolgáltatást megvalósítani. A szíriai ellenzéken belül különböző vélemények vannak, eltérések, ami a katonaságot illeti, a szabad szíriai katonaságot. Viszont az különbségek ellenére az alapelvekben meg tudunk állapítani gondolkodni. Isztambulban találkoztunk nemrég, és létrehoztunk egy bizottságot különböző szíriai ellenzéki képviselők részvételével, és szeretnénk egy nagy kongresszust előkészíteni, amelyre Kairóban, Egyiptomban kerül szor. Szeretnénk megalapozni az ellenzék egyesítését. Remélem, hogy a nemzetközi közösség támogatni tud bennünket 15 hónap gyilkolása után. Vissza szeretnék térni mindarra, ami Kemal Elmari úr mondott. Szíriában nincs két eh, vallási alkotmány, mint például eh, Libanonban vagy Irakban. Szíriában léteznek kisebbségek, vallási kisebbségek, viszont eh, nincs egy olyan társadalom, amely ugyanezt mutatná. Régóta aggodalomban, félelemben élünk. Egy korábbi szíriai miniszterelnök, Alkuri, keresztény volt, és nagyon hosszú időn keresztül elnökölte a miniszterek tanácsát, illetve kulturális miniszter volt. A konfessionalizmus a jelenlegi rezsimnek a, a kreálmánya, ezt az aspektust ők hozták létre, azért, hogy megbújhassanak mögötte. A szíriai nép egyedi, ami a törekéseit illeti, illetve egy nagyobb szabadságot követelnek. A szíriai nép nem vallási közösség, és nem a, vagyunk egy olyan társadalom, amely a kompasszionizmuson alapul. Tehát ezek olyan aspektusok, amelyet különböző nemzetközi szempontból is tekinteni lehet. Voltak tárgyalások, és a történelemre szeretnék visszatérni. Franciaország és a szíriaiak között. A szíriaiak azt kérték, hogy a francia mandátum végeztével senkit ne üldözzenek. Köszönöm. Signora el Katlábi. El Katlábi úr következik. مساء الخير كل الشكر للبرلمان الأوروبي ولجنة علاقاته الخارجية لإتاحة jó napot kívánok, és én is köszöntet szeretnék mondani az afet az Európai Parlamentnek, hogy meghívtak bennünket erre az ülésre. Első alkalommal van alkalmam részt venni ezen az ülésen. A szíriaiak folytatják a forradalmat, szeretnének több szabadságot és egy demokratikus kormány. Négy évszáz évtizeden keresztül a szíriai kormányt megosztotta apa és a fia egymás között, és engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy mi történt az elmúlt 15 hónapban. A szíriai nép úgy döntött, az arab tavasz kapcsán, hogy kezébe veszi sorsát. Például nem ismertük a szabadságot a rezsim kapcsán, Számos lépés bizonyította be azt, hogy a rezsim abszolút eh, ellenezte az összes nyitást, megakadályozott eh, abban, hogy az ENSZ tagjai legyünk, illetve az Arab Liga kapcsán is akadályokat állított, a nemzetközi sajtót és az arab sajtót is megakadályozta abban, hogy beszámoljon, tudósítson az Arab Liga és az ENSZ sem tudtak döntést hozni annak érdekében, hogy véget lehessen vetni a mészárlásnak. Ma a megfigyelési, nemzetközi megfigyelési misszió az ENSZ részéről felfüggesztette tevékenységét, és egészen addig, amíg a szíriai rezsim követte a saját népe ellen, addig ez egy bizonyíték. Bizonyíték az egész világ számára, hogy ez a rezsim, ezt a rezsimet nem érdekli a saját néve, népe, az érdekli a vezetőket, hogy a hatalmat körre, körömmel maguknál tartsák, önkényes módon, illetve a mészárlásokat folytassák. A katonaság létszáma növekszik, és sokan vannak, akik csatlakoztak a szabad libiai haderőkhöz. A szíriaiak a rendelkezésre álló eszközökkel, eszközökkel megpróbáltak felfegyverkezni a rezsim ellen, illetve mindezzel szemben felvételni magukat, amelyre ez a rezsim képes. A kormány megpróbálta bemutatni azt, hogy hajlandó nyitni, bizonyos bebörtönzötteket szabadlábra helyeztek, Kofi Annan közbenjárásának köszönhetően, de több tízezer ember van még továbbra is börtönben, és a rezsim terrorizálja a szíriai népet, a szíriai rezsim próbálja meg bemutatni azt, hogy a nép nem kéri a szabadságot. A síriai, szíriai rezsim szente, szen, szeretné fenntartani magát mindörökre, és felégetik a földet maguk mögött. Ami az ENSZ biztonsági tanácsot, illetve Oroszország szerepét, ez nem azonos a szíriai nép akaratával. Ez a rezsim, illetve ennek a e, rezsimnek a fenntartása ugyanolyan, mint a náci rezsim, Milosevic rezsimje, a szíriai rezsim az emberiség történelmében egy nagy fekete pont, több mint 40 éve vannak hatalmon, és számos mészárlásért tehetők felelőssé, több százezer embert töltek meg, illetve börtönöztek be. Mi szeretnénk a szabadságot, és egy békés megoldásban gondolkodunk Szíria számára. Szeretnénk békés megoldást találni, amely visszaadja a nép kezébe a saját sorsát. Köszönöm. Bene, allora prima di dare la parola ai colleghi. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnánk a szót most a kollégáknak, Mingarelli úrnak még egyszer szót adnék. A külügyi szolgálat véleményét is elő fogja adni. Köszönöm szépen, elnök úr, csak néhány percben informáltak bennünket mindarról, amit az ENSZ eh, misszió vezetője elmondott arról, hogy az ő tevékenységüket eh, bezárják a megfigyelési missziót, hiszen intenzívebbé vált az erőszak. Ezt az összes megfigyelő jel- jelezte, és ez mindannyiunkat aggaszt, hiszen a civil háború esélye egyre nagyobb, illetve egy vallási konfliktus kialakulása és az Assad rezsim megpróbált a konfliktusnak egy vallásos színezetet, színezetet adni, és egyre inkább úgy tűnik, hogy ők sikerre viszik tervüket. Ez pedig aggasztó. Aggasztó Szíriára nézve és a régióra nézve is. Tudjuk, hogy az annan tervet nem lehet teljes mértékben megvalósítani, de ez a kevésbé rossz opció, hogyha szeretnénk politikai megoldást. És éppen ezért támogatta az Európai Unió a Kofi Annan tervet. Az Európai Unió szintén gratulált eh, az annan kezdeményezéshez, illetve Oroszország is kontaktcsoportot szeretett volna létrehozni, amely a legfőbb szereplőket csoportosítaná össze, és június 30-án Genben találkozik ez a kontaktcsoport. Az oroszok, a kínaiak, nagyon fontos, hogy folyamatos párbeszédet tudjanak folytatni a nyugattal annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítsanak ki arról, hogy mivel tudják megbuktatni azt a, azt a rezsimjét. Az ENSZ kapcsán az Európai Unió az összes biztonság tanácsi tagot felhív, figyelmét felhívta arra, hogy próbálják méregelni az összes lehetőséget, annak érdekében, hogy támogassák az annan tervet. 19 július 19-én lesz egy egyeztetés a misszió mandátumának meghosszabbításáról. A három hónapos volt eredetileg ez a mandátum, éppen ezért fontos, hogy ennek a missziónak a sorsáról az ENSZ döntsön az enszem belül nagyon fontos intenzívebbé tenni a megbeszélést Oroszországgal és Kínával, hiszen Oroszország úgy tűnik, hogy megbontja az egyensúlyt, és inkább az egyik fél felé hajlik, mint a másik felé. Tehát mi szeretnénk azt, hogyha az összes opciót mérlegelni az ENSZ, például a szankciók bevezetését is, a hetes befejezet eh, kapcsán, ami az ellenzéket illeti, mi nem azt szeretnénk, ha önök egyesülnének, tudjuk, hogy vannak különbségek önök között, ez legitim is. Mi azt szeretnénk, hogyha sikerülne egy olyan platform, közös platform létrehozása, amely az átmeneti, politikai átmenet előmozdítása érdekében a leghasznosabb, hogyha az ellenzék nem tud egy minimális megállapodást kötni a politikai átmenet modalitásairól, akkor a politikai átmenet és az Assad kormány megbuktatása további nehézségekkel fog együtt járni. Mi nem azt szeretnénk, hogyha egyetlen mozgalomban egyesülnének, különböző politikai véleményeik vannak, különböző etnikumokat egyesítenek, különböző vallási mozgalmak is megjelennek, tehát ez egyértelmű, hogy önök nem egy mozgalomon belül fognak egyesülni, de nagyon fontos az autokrata rezsim ellen közösen folytatni a harcot egy közös platformon, és az átmenetről is közös vízió alakuljon ki. A líbiaiak is ezt tették, és ez nagyon hasznos volt. Végezetül pedig el szeretném mondani azt, hogy az Európai Unió még nem tett eleget, de továbbra is segíteni fogjuk az ENSZ misszióját. Létrehoztunk egy 8 milliós eurós alapot, amely 25 páncéljárművet eh, bocsát rendelkezésre a szíriaiaknak, illetve logisztikai segítséget is nyújtunk, valamint eh, mentőautókat is rendelkezésre bocsátunk. Olyan alapokat, amelyek a szociális párbeszédet az összes résztvevő fél között előmozdítják, ami a humanitárius nyújtást illeti. Szeretnénk azt, hogyha az ENSZ és a szíriai kormány közötti megállapodás a humanitárius nyújtást növelni, azért, hogy egy millió embert elérhessen ez a segély. Az Európai Unió 32 millió eurót adott, 10 milliót az ECO keretében és 22 milliót a tagországok adtak össze, ez nem elegendő, de jelentős összegről van szó. Végül pedig úgy döntöttünk, hogy növelni fogjuk Szíriában az emberi jogok védelme érdekében a segítségnyújtás július június 8-án 23 millióban állapodott meg az Európai Uniónak érdekében, hogy Szíriában a civil társadalmat támogassa, illetve a menedékjogot kérőket Líbiában, Jordániában és Törökországban. Továbbra is dolgozunk a szankciók megerősítésén. Luxemburgban jövő héten találkoznak a külügyminiszterek, és 17. alkalommal fogják megerősíteni azokat a szankciókat, amelyek eh, célja az, hogy a szíriai kormányt gyengítsék, anélkül, hogy hatással lennének magára a szíriai lakosságra. Hát ezt szeretné tenni a szíriai lakosság. Köszönöm szépen. Bene, grazie, dottor Mingarelli. Allora, numerose richieste di intervento. Köszönjük szépen. Mingarelli számos szókérés lesz. Két csoportba fogom itt a felszólalókat osztani, és akkor célzottabbak lehetnek a válaszok. is. Szelefranka úrral kezdjük három percre. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani, illetve hát azzal kezdeni, hogy köszöntsem a vendégeinket. Esten asszonya Strasbourgban már tárgyaltunk a szíriai helyzetről, és egyre inkább azt halljuk, hogy tehetetlenek, eszköztelenek vagyunk, azonban ott van az is, hogy a nemzetközösség nem képes fenntartani ezt a konfliktust és az erőszakot. Bevezetőjében az elnök úr már elmondta, hogy az Európai Unió és az ENSZ BT is milyen kezdeményezéseket tett az alternatív megoldásoknak a foganatosítására. A Kofi Annan féle béketel sajnos hamvába volt. Mingarelli úr is elmondta, hogy csak azt tudjuk megállapítani, hogy Assad elnök gyakorlatilag csak időt nyert ezáltal, és hogy az áldozatok száma sajnos szinte már égbeszökően magas. Úgy vélem, hogy egy kérdés kiemelten fontos. Mit tehet az EU, mit tehet a nemzetközösség, mit tehet mit tehetünk a kínai és a v, az orosz vétó ellen az ENSZ BT-n belül, hogy a helyzetnek végre véget vethessünk. Önöknek milyen követeléseik vannak az ellenzék részéről? Mit várnak tőlünk? Mi mit tegyünk Assad elnökkel szemben? És ezzel összefügg a második kérdésem is a vendégeink irányába, elnök úr. A kontaktcsoportok multiplikálása. Ez járható út lenne? És azt is kérdezném még, hogy a kontaktcsoporttal kapcsolatban mi a helyzet, vegyük-e föl tagjainak a sorába az oroszokat és a kínaiakat is, és amennyiben ezt elutasítják, akkor úgy gondolják-e, hogy egyes kezdeményezések, mint ahogy a francia külügyminiszter eh, gondolta a korábbi eh, kormányból, illetve hát a mostani is ezt javasolja. Tehát járható vég lehet-e ez, arra nézvést, hogy végre véget vessünk a helyzetnek. Frusztráció van, eszköztelenek vagyunk, tehetetlenek vagyunk, és ott van a düh, a nemzetközi közösség ezen eh, rémálmának hogyan lehetne véget vetni. Köszönjük szépen, mondja az elnök Szalafranka úrnak. Nagyon példamutató volt, ami az időkeret betartását illeti. Következő felszólalunk következik Gomes asszony. Szolidárisak kell lennünk a szíriai néppal, de ez azt jelenti, hogy igen, elismerjük a szíriai népjogát, hogy megvédje önmagát, igen, támogatjuk azt, hogy az Assad rezsim és Assad önmaga is a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kerül az emberiesség elleni elkövetett bűnei miatt és a háborús bűnök miatt felelősségre vonásra kerül. Jelenti azt is, hogy igen, hogy a nemzetközi közösségnek is felelőssége van a védelem nyújtásában, de ha Oroszország ugye ezt megvétózza, de hát Kína is, akkor Kínának óriási fele, bocsánat, Oroszországnak óriási felelőssége van a helyzet romlásában. A nemzetközi közösség persze felléphetne, úgy, mint ahogyan fellépett Koszovóban, de nem tette Ruandában. Sajnálatos módon, és azért ne mondjuk, vagyis mondjuk ki, hogy ne, és ne ringassuk magunkat illúziókban, nem működött a Kofi Annan féle béketerv. Ez egy olyan tény, ami mindannyiunk számára, nem csak a szíriai nép számára nagyon-nagyon negatív hatással bír, hiszen az Európai Unióban belső krízis van, Amerikában választások lesznek, az is egy tragédia Szíriára nézve, a szíriai Eh, szomszédok eh, félnek Assadtól, mint az ördögtől, az Arab Liga szinte impotens ebben a kérdésben, és hát tudjuk, hogy az orosz befolyás mekkora a régióban. És a kérdésem a szíriai barátaink felé az, hogy és a negatív tény is, hogy ennyire szétaprózódott az ellenzék. Migarelli úr elmondta, hogy Líbiában döntő volt az a tény, hogy ott egyesíteni tudták az erőket a diktátorral szemben az ellenzék részéről. A Kérdezném a szíriai barátaimtól, hogy mit tehetünk, hogy egység alakuljon ki a szíriai ellenzékban, hogy a rezsimet legyőzhessék, és a különbözőségeket, a problémákat megoldják egy demokratikus folyamatban. Köszönjük szépen! Lerc Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, szeretném én is azzal kezdeni, hogy üdvözlöm a három vendégünket Szíriából, többek önök közül nem először járnak itt, itt a parlamentben nálunk. Másodszorban a politikai frakcióm nevében kifejezésre juttatnám szolidaritásomat és szolidár, szolidaritásunkat az önök ö, ö, harcával kapcsolatban. Nem fogok több ö, időt ö, szállni arra, hogy most a frusztrációnkat ö, ecseteljem a tekintetben, hogy mennyire nem tud lépni és képtelen előrelépést kieszközölni a kérdésben, utalnék csak itt arra, hogy az NSZBT-n belül nem tudjuk meggyőzni Oroszországot sem a vétóra vonatkozóan. Jelenleg az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ha nem lenne vétó Oroszország és Kína részéről, akkor nem nagyon mutatnának hajlandóságot akkor sem, hogy katonai intervencióra el magát a, az NSBT. És a kérdésem önök felé, Limuáni úr, ugye békés megoldásról szólt, hogyan képzelik ezt el? Nyilván a szíriai népnek jogában áll, hogy felfegyverkezze magát, de a mi dilemmánk az éppen az, hogy a külső intervenció mellett akkor szálljunk-e sikre, vagy nem, nyilván ideális esetben erre nem volna szükség, és amennyiben önök felvilágosítanának arról, hogy önök hogyan vélekednek erről a dilemmáról, ami nyilván az önök dilemmája is, akkor ezt nagyban értékelném. Végezetül pedig ugyancsak a frakcióm nevében támogatom azt, hogy ne egy nagy ellenzéki mozgalomba egyesüljenek, mert ez nem demokratikus és nem is realisztikus, hanem egy minimális szinten jusson a közös nevezőre, mert azt gondolom, hogy ez lenne a leghasznosabb az önök számára, és a mi számunkra is. Köszönöm. Brantner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy kezdjem azzal, amit Mingarelli úr is mondott, hiszen arról szólt, hogy többetszer is tárgyalunk a szankciókról, újra és újra új szankciókkal bővül az eddigiek körege, de ezeknek nem sok hatása van. Tehát, hogy ha nem hiszünk abban, hogy Assad úr azért jó, mert a felesége mindig elmegy bevásárolni, tehát hogyha nem ebből az elméletből indultunk volna ki, akkor talán egy kicsit hatékonyabbak is lehetünk volna. Úgyhogy nagyon sajnálatosnak tartom, hogy nem vagyunk még a kihívásra felkészülve. Mingarelli úrhoz intézném a kérdésem, hogy Oroszország előtt milyen mézes madzagot tudunk elhúzni, hiszen kézenfekvő, hogy Oroszországnak saját érdekei vannak. Milyen motivációt gyakorolhatnánk, vagy akár milyen szankciókkal sújthatnánk Oroszországot, erről el kellene gondolkodni. Mert csak siránkozni arról, hogy az oroszok nem akarnak egy hajóba beszállni velünk, ez kevés. És aztán ugye, ugye az ENSZ. Az hát egyik opció az, hogy, hogy a jelenlegi missziónak a mandátumát átalakítjuk, és egy ENSZ békefenntartó misszióvá alakítjuk át, azaz felfegyverzett megfigyelők lennének ott ezrekről, ezres nagyságrendben. Ez nem katonai intervenció volna, de mégis katonai alakulatokat állomásoztatna a területem. Erre mit, erről mit gondol? És az Európai Uniónak az egyik szlogenje, a sokféleség az egységben, talán ez egy jó motto lehetne az önök számára is, amikor a tárgyalóasztalhoz kívánnak ültetni olyanokat, akik egymásra szemen álló véleményeket képviselnek. Ten akkor következik. Köszönöm szépen. Én egyetértek azzal, hogy az Annan úr gyakorlatilag halott, és újra kellene gondolnunk a béketervet. Az opozícióban az egység megteremtése, ez is fontos. Nyilván, hogyha egy keresztény malavitát is be tudnának ültetni, ez nagyszerű lenne. Tartusz, mint stratégiai központról hallottunk, hogy az oroszok ott állomásoztatják a katonai bázisukat, ezért olyan kulcsfontosságú ez a város. De Bashar al-Assad talán nem stratégiai jelentőségű. Van egy másik bát, bátpárti ö, ö, személy, akit ugyanúgy el tudnának fogadni az oroszok. Tehát egy koalíciós kormányzást el tudnának elfogadni a BÁF párttal az ellenzék részéről. Aztán kérdésem az is, hogy az alavita erők az egyetlen megbízható hátteret jelentő entitás, ezzel kapcsolatban szerettem volna hallani, és a Hezbollah jelen van-e Szíriában, vagy még nincs, és ez lesz a következő szakasz, amire eh, Assad készül, azaz behívja a libanoni Hezbollahot, hogy saját magát erősítse és védje. Aztán Törökország az öbölmenti országokban elképzelés kialakult -e arról, hogy Törökországnak milyen szerepe lesz, hiszen ugye ne felejtsük el a koszovói bombázásnál, aztán az, e- az ENSZ is lépett végül. Aztán az orosz és a kínai vétóval kapcsolatban nagyon szürke zóna gyakorlatilag egy ilyen helyzetre a megoldás felvázolása az ensz belül, és a Nemzetközi Büntető Bíróság sem tud lépni a, kínai és az orosz vétó miatt. Egy ilyen no-fly zone elképzelhető lenne-e, hogyha katonai intervencióra kerül sor, ha amennyiben együtt lehetne működni a szíriai földi csapatokkal. Májer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Robert Mood holnap aki egyébként vezetője az ENSZ megfigyelő csapatának, az ENSZ BT előtt be fog számolni. És az átmeneti ENSZ missziónak az eredményeiről is be fog számolni. Valószínűleg azzal függ ez össze, hogy sem az Assadi erők, sem pedig a az ellenzék nem tudott eddig békés megoldásra jutni, és sajnos ez okozta azt a sok halálos áldozatot, amivel járt a krízis. Azonban a szíriai nép semmiképpen nem érdemelte meg ezt a helyzetet. Mód felhívta mindkét oldalt, hogy az időseket, a gyerekeket és az asszonyokat evakuálják, feltétel nélkül minden egyes területen, ahol fegyveres konfliktus zajlik, ezeket az embereket evakuálni kellene. Így nyilatkozott Robert Mood. Azt követően, amit itt hallottunk, én úgy vélem, hogy ugyanúgy, mint Líbiában katonai beavatkozásra van szükség. Én nem támogattam igazából ezt az elképzelést, sem Líbiában, sem pedig itt eredetileg, és Robert Mood is azt mondta, hogy mindkét oldalnak arra kellene törekednie, hogy békés megoldást találjanak. A Kofi Annan féle terv számomra nem halott, ezért eh, támogatom őt abban, amikor azt mondja, hogy Genfben össze kellene gyűjjön a kontaktcsoport, amelynek eh, Irán is tagja kellene, hogy legyen. Ugye ez volt Kofi Annan terve, nem pedig Oroszország javasolta ezt. Kofi Annan mondta, hogy üljenek asztalhoz az érintettek, és tárgyalás után akadályozzák meg a polgárháború kialakulását. Putyin és Obama a G20-ak találkozóján tartottak egy értekezletet, és ott úgy tűnt, hogy az Amerika és az orosz vélekedések azért metszetbe is esnek, ami a politikai megoldást illeti és a politikai megoldás a cél. Ezért fel kell hívni mind a két felet, ugyanúgy, ahogy Robert Mood is mondta, ez a két szereplő felelős azért, hogy még nincs, hogy nem sikerült a békés megoldást elérni. Az Európai Parlament egy olyan kormányzati képviselővel kell, hogy megbirkózzon, akivel nem feltétlenül szimpatizál, mégis nagyon fontos az, hogy találjuk meg a módját annak, hogy békés úton, tárgyalások után jussunk megoldásra. Balder úr következik. Köszönöm szépen. Meyer úrral egyetértek. Amikor látjuk, hogy mi történik, hogy lesz a helyzet, akkor azt kell e, elsősorban megtenni, hogy politikai szinten sikerüljön egyetetes jutni. Elnök úr, e, hosszas e, telefon beszélgetések során azt hallottam, hogy a hogy, hogy 350-500 idős beteg ember van Homszban fogva tartva, és nem engedik őket elmenni onnan, szörnyű a helyzet, és Homs Hamas és libanoni határnál vannak olyan falvak, ahol egy nagy keresztény kisebbség van, akiket zaklatnak az ott átvonuló, á, lázadó csapatok. Jó lenne hallani arról is, hogy hogy az ellen, ez az, úgy hallatszik, hogy az ellenzék is részt vesz ezekben a súlyos cselekedetekben, tehát úgy tűnik, hogy a két rossz közül kell választani. Úgy tűnik, hogy a katolikus evangélikus templomokat is eh, zaklatják. Nagyon eh, rossz ez, és amit szeretnék kérdezni Mingereli úrtól, illetve az ellenzék képviselőitől, hogy mit tudnak önök a keresztények sérülékeny helyzetéről, és mi a helyzet a kurd kisebbséggel is, hiszen ők is nagyon fontos szerepet játszhatnak kisebbségként az ország jövőjében. Köszönöm. Most eh, szeretnék a három vendégünknek eh, lehetőséget adni arra, hogy válaszoljanak, és eh, a Mingereli úrhoz is szeretnék feltenni egy kérdést. Tudjuk, hogy Oroszország nagyon nagy súlya rendelkezik az ENSZ biztonsági tanácsában, és szeretném megkérdezni azt, hogy az orosz stratégiai érdekek, illetve hogy mennyire fontosak itt, hiszen egy olyan kikötőről van szó, ahol egy orosz támaszpont található a földközi tenger területén. Mi a helyzet Moszkva álláspontjával, visszavonulnak onnan vagy sem. Ki kezdi? Alavanyez úr lesz az első. Köszönöm szépen, hogy ilyen sok kérdést intéztek hozzám. Engedjék meg, hogy három pontot előre bocsájtsak. Először is az ellenzék megállapodásával kapcsolatban 20 millió ellenzéki van Szíriában, ők azok, akik küzdenek a rezsim ellen. Különbség van a helyi ellenzék, tehát a Szírián belüli ellenzék, illetve a külföldön kívüli ellenzék, külföldön lévő ellenzék között. Hogyha őket szeretnénk egy kalap alá venni, akkor természetesen a külföldi beavatkozás lehető legkisebbre kell szorítani. Jó magam is Oroszországban jártam, és beszéltem az oroszokkal, az ő érdekeikről, és igazából ők semmilyen egyértelműt nem mondtak, igazából szeretnék a nyugatot a libiai fellépésért megbünteni mi elfogadjuk az orosz érdekeket is, de amit Oroszország igazából akar, az az, hogy eh, a nyugatot eh, egy globális eh, megoldásra kényszerítse több okból kifolyólag is, tehát nem csak szériáról van itt szó. Oroszországot felszóltatok arra, hogy ne ossza meg a az országunkat, de Oroszország igazából meg akarja büntetni a nyugatot a libiai beavatkozás miatt. A békés megoldás kérdése. A, az oroszok is szeretnék a békés megoldást, mi is szeretnénk ezt, de először is a diktátornak el kell tűnnie. Csak akkor lesz lehetséges az, hogy az Anan eh, tervben megállapodhassunk, és létrehozhassunk egy nemzeti kormányt. Mindenképpen ö, nyomást kell gyakorolni, a külföldi beavatkozás többfajta akadályba is ütközhetne. A legegyszerűbb az lenne, hogyha a belső ellenzéket lehetne jobban támogatni, hogyha nő a nyomás a rezsimre, akkor bele fognak egyezni a békés megoldásba, és az Assad család el fog távozni. Új fejezetet kell nyitni, de mindenképpen szükség van egy ö, békefenntartó ö, csapatra. A rezsim nem annyira erős. Tudjuk, hogy nagyon sok katona kész arra, hogy támogasson bennünket és hogy megvédjék családjaikat. Ez azt jelenti, hogy a fiatal katonákra, a dezertőrökre kell koncentrálnunk, és szoroszokra pedig nyomást kell gyakorolni azért, hogy csökkentsük a nyugattal szembeni nyomást. Jelenleg bűncselekményeket követnek el Szíriában az ellenzékiek, és ez így van. Viszont a rezsim felül, felel a jogtalan helyzetért, ami nem elfogadható. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen! Szeretnék egy olyan esetről beszélni, amely nem régiben történt. Mustafa Kressz, egy korábbi védelmi minisztert megkérdezte a Spiegel, és ebben az interjúban azt mondta, hogy erőszakkal jöttünk hatalomra, és erőszak nélkül nem fogunk is innen távozni. Ez az a fajta logika, amit a rezsim alkalmaz. Így kezdett minden a 80-as években. 70 ezer gránátot vetettek be a rezsim részéről a szír nép ellen, és ezen az állapoton azóta sem változott semmi. Az EU látogatásom során egy olyan listát terjesztettem elő, amely 200 olyan személynevet tartalmaz, akik gyilkosságot követtek el, és azt követeltem, hogy őket büntessék meg. van egy 60 nevet tartalmazó lista, olyan eh, szíriaiak nevét tartalmazza ez, akik nem utazhatnak be az EU területére. Ebben azt követelik, hogy eh, az EU hívja vissza a nagykövetét Szíriából, de sokan azt mondják, hogy a nagykövetnek mégiscsak fontos szerepe van, Tehát mindenképpen a szíriai rezsimet izolálni kell, el kell szigetelni. Ez a rezsim most már nem homogén, hanem be, belsőleg is kezd szétesni, és ezt mindenképpen meg kell mutatni. Tunéziában és Egyiptomban senki nem számolt azzal, hogy megbukik a rezsim, és pontosan ez a helyzet Szíriában is. A rezsim ö, most már ö, belülről rohad, és ö, pontosan ezért fog megbukni a szíriai rezsim is. Mindenkit meg fog ez letni, mert sokan nem számoltak ezzel. Pontosan ezért kell cselekedni, hogy ne legyen ez meglepő, hogy ne álljunk majd dilema előtt. Az ENSZ küzdgyűlésének is foglalkoznia kell Szíria ügyével, és a közgyűlésben Oroszországnak nincsen vétójoga. a nemzetközi büntető bíróságnak is foglalkoznia kell a Szíriában elkövetett bűncselekményekkel. A szír rezsim olyan intézkedéseket foganatosított, amelyekkel önmagukát próbálja megvédeni a jövőbeli igazság szolgáltatási eljárásokkal szemben. Bashar Assadnak többször írtam már, minden egyes miniszternek írtam, találkoztam is velük, beszéltem is velük. Beszéltem a katonaság képviselőivel is, azonban senki nem akart meghallgatni engem. Négy éve már Mindig azt mondom a rezsimnek, vigyázzatok, lehetséges, hogy vérontás lesz eh, Szíriában, azonban ezt nem vették figyelembe, semmit nem tettek. Ezért eh, szükség van a nemzetközösség támogatására ahhoz, hogy eh, megszűnjön ez a rezsim, mert egyáltalán semmilyen fajta párbeszédet nem lehet velük folytatni, és nincs egyelőre kilátás sem arra, hogy ez a rezsim elvonul. elnök, amikor azt látom, hogy civilizált politikusok kezet ráznak, Ascendel az eléggé nyomasztóan hat rám. Először is szeretném kiemelni a legfontosabb pontokat. Ez egyik az átmeneti stratégia. Hogyha Bashar el-Assad megörökölte a hatalmat, akkor volt a damoszkuszi tavasz, sokat beszéltek akkor az átmeneti igazságszolgáltatásról, és mindarról, amit lehet tenni annak érdekében, hogy a szír népességet meg lehessen védeni. És hogy be lehessen indítani a demokratikus fejlődést, azonban helyett azt tettek, hogy elnyomták a népességet, és így az ellenzék egyre inkább kezdett kialakulni, és megpróbálták ezt lendületbe hozni, az ellenzéket beindítani. Nagyon sokat beszéltek a demokratikus váltásról azért, hogy meg lehessen akadályozni a polgárháborút. A szír rezsim reakciója ismételten egyfajta tagadás volt, tömeges letartóztatások következtek, Katlábi úr és Almalach úr is börtönben ült. A szíriai forradalom tehát eléggé sokáig nem volt lehetséges, és összességében egy olyan helyzetre volt szükség, amikor az ellenzék már tényleg nagyon rossz helyzetben volt, és mindenfajta remény szerte foszlani látszott. Bashar al-Assad úr a nemzetgyűlés előtt egy beszédet tartott, a néphez beszélt, igazából nem hozzájuk beszélt, igazából csak ö, ö, elátkozta az ellenfeleit, és arra azt hogy meg kell őket ölni. koalíción keresztül nem lehet tehát párbeszédet folytatni, nem lehet azokkal beszélni, akik a hatalmon vannak. Nem a bát párt van a hatalmon, az Assad család van hatalmon, akik és útján kapják meg a hatalmat generációról generációra, tehát nem az alavitáknál vagy más kisebbségnél van a probléma, ez nem egy ideológiai, politikai, humanitárius konfliktus, vagy másfajta konfliktus, hanem inkább egyfajta túlélési harcról van szó, és ez az a probléma, amit eh, én látok a szíriai rezsimmel kapcsolatban. Nem igazából etnikai problémáról van szó, hanem arról, hogy a szír ellenzéknek valahogy fent kell maradnia. Jelenleg Szíria zsákutcában van. és ez az erőszak alkalmazása miatt van így, úgy, ahogy fellépnek, fellép a rezsim a népesség ellen. Miguel Eri úr, utána pedig a következő vitakor következik. Azt gondolom, hogy a szankciókat folyamatosan kell bevezetni, és úgy tűnik, hogy önöknek igaza van. Volt egy hiba, ami a szankciók legjobb megvalósítását illeti. Azok a tagországok, akik rendelkezésre bocsátják azon személyek és vállalatok listáját, akik ellen a szankciók irányulnak, szintén fontos eszköz, fontos visszatérni ezekre a pozíciókra a nyomásgyakorlás érdekében, de nem szabad egyből erőteljes nyomásgyakorlást elérni. Oroszországot hogyan kezeljük? Nekem úgy tűnik, hogy meg kell győzni Oroszországot arról, hogy a politikai átmenetben nekik szerepük van. Meg kell, biztosítani kell őket arról, hogy a eh, Szíriában a politikai átmenetben továbbra is szerepet fognak eh, betölteni. Ez az első pont. A második megjegyzése úgy tűnik, hogy őket arról is meg kell győzni, hogy az érdekeik, politikai és gazdasági érdekeik a régióban továbbra is mérlegelés tárgyai. És a harmadik megjegyzésem hogyha továbbra is támogatják azt a rezsimet, amely elvesztette hírnevét és elítélte a nemzetközi közösség, ezzel saját magukat is diszkreditálják a teljes arab világban. Tartusz kikötő városa vajon kiköt célponta számukra? Nem vagyok katonai szakértő, de mindez alapján, amit olvastam és hallottam, nem nagy katonai érdekről lehet szó Tartusz kikötővárosa kapcsán. Tartusz kikötővárosa mind célpont az oroszok számára limitált vonzerővel rendelkezik. Belder úr, üldözik el a keresztényeket és a kurdokat? Elmondhatom azt, hogy a keresztények és a kurdok nagyon aggódnak az Abbas a, a, a, utáni időszak miatt de azt nem tudom most megmondani, hogy van-e üldözés. Nem mondom azt, hogy nincsen, de nincsenek bizonyítékaink arról, hogy a kurdokat, illetve a keresztényeket Szíriában üldözik-e. Köszönöm. Bene, seconda lista, inizia... Jó. Második kérdéskör. López képviselő másért percben kap szót asszonyom. Köszönöm szépen a szót. Az ellenzékkel kezdeném, szeretném köszönteni Önöket itt a körünkben, és a kérdésem az, hogy van-e egy ellenzéki stratégia, amely Önöket képessé tennék arra, hogy elkerüljék annak birtokában a, birt, a polgárháborút. Önök közül azt mondta valaki, hogy demokratikus eljárás szeretnének, újra beszeretnénk vezetni a demokráciát, de mi a, legmag, mi a legnagyobb erő itt az ellenzéki szövetségen belül, amely gyakorlatilag egy stratégiát kellene, hogy megfogalmazzam. Hiszen ez a stratégia az, amit az Európai Parlament részéről mi nyomon tudnánk kísérni, illetve 27 tagállammal föl tudnánk állni mögé. Köszönöm szépen, Kreisel Dörfler úr következik. Köszönöm szépen, hát az első válaszkör már sok mindenre rávilágított, hiszen hallottuk azt, hogy 20 ezer ember esett áldozatul, a kínzottak, meg csonkítottaknak a száma felbecsülhetetlen, mások azt mondják, hogy Kofi Annan tervén szeretnék még tovább dolgozni, hát ez nagyon bátor dolog, de nem lesz Assad elnökkel tárgyalás, és hát el is hangzott itt az egyik vendég részéről, vagy nyertesként hagyja el az országot, vagy pedig holtan, mert utolsó véréig harcolni fog. Láttuk, hogy Ceausescu-val mi történt, Líbiát is ismerjük, hogy milyen ott a helyzet. Tulajdonképpen az ilyen diktátorok számára nem perspektíva a tárgyalás, és a teljes klánja számára sem jó stratégia az. Kívülről nem tudjuk ezt a háborút megnyílni, megnyerni. Tulajdonképpen polgárháború van, Líbiával nem összehasonlítható a szíriai helyzet. Konkrét kérdésem a következő, hogyha a CIA és más titkosszolgálatok becsléseit komolyan vehetjük, akkor szétszórtam vegyi fegyverek egész arzenájával rendelkezik Assad, és a kérdésem az, hogy vajon be fogja ezt vetni? tulajdonképpen ö, idő kérdése, hogy mikor bukik meg a rendszer, de a kérdés az, hogy a vegyi fegyverek feletti kontrollt gyakorolni tudják-e, hogy nehogy az Al-Qaida vagy más terrorista szervezetek kezére jusson, és ők alkalmazzák. Mindig beszoktam tartani a felszólalási időmet, nem úgy, mint sokan mások. Kelem képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagy fejezzem ki szolidaritásomat és mély aggályomat a szíriai fejleményekkel kapcsolatban. Kapáni úr elmondta, hogy egy lépéssel nem lehet kieszközölni a szabadságot, és a Szovjetunió példáját említette. Nos, hát én onnan jövök, úgyhogy biztosíthatom önt afelől, hogy a minden diktatúra összeomlik egyszer. Közben persze az ellenzéknek is az a sors jut, hogy együtt kell működnie. Önök felkértek minket arra, hogy a belső ellenzéket támogassuk. De a kérdésünk az, hogy kit támogassunk, és hogyan, milyen eszközzel. Úgyhogy Mingarelli úrhoz csak csatlakozni tudok, és én is azt javasolnám, hogy egy közös politikai platformot hívjanak életre, amit alapként utána mi is támogathatnánk. Az a kérdés, hogy a jelenlegi hatályos alkotmány alap lehet-e a jövőbeni Szíria számára, vagy pedig ezt módosítani kellene, és lehet-e szekuláris demokrácia ezen a mostani alapon. Oroszországgal kapcsolatos kérdésem. Tudjuk, hogy Oroszország továbbra is magas szintű katonai eszközöket, felszereléseket ad el Szíriának. A nemzetközi megfigyelők számoltak be arról, hogy az ellenzék ellen nem fogják ezeket felhasználni, de az önök véleménye mi az? Mi felhasználják-e az ellenzék ellen, vagy pedig nem lesz erre lehetőség? Koppa képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, az első megjegyzésem Kelem úrhoz csatlakozik, Oroszországra vonatkozóan. A külügyminiszter, külügyminisztérium ma számolt be arról, hogy Szír irányba indultak el orosz hajók helikopterekkel. Úgyhogy a kérdésem az, hogy egy ilyen eseményre fog-e reagálni Szíria, illetve az ellenzék. Aztán a szolidaritást kifejezőköz csatlakoznék én is, a szíriai ellenzékkel szembeni szolidaritásunkat mi is kifejezzük, és a nemzetközi közösség jelenleg nem tud lépni, be kell vallanunk azt, hogy a Kofi Annan féle terv halott, nem lehet újraéleszteni, és a másik oldalon ez a mi frakciónk, a szocialisták és demokraták véleménye az, hogy a, a katonai intervenció nem megoldás. A nemzetközi békefenntartás cél lehet ugyan, de nem összevethető a helyzet Líbiával, ami talán egy kicsit egyszerűbb volt, hiszen ennek a közbelépésnek a hátulütőjét aztán látnunk kell pszichológiai nyomást gyakorol az Európai Unió, hiszen látjuk a televízióban a szörnyű képeket a halottakról, akkor ez lépésre késztet bennünket. Miközben mi úgy gondoljuk, hogy a katonai beavatkozás az nem megoldás, humanitárius segélyt kell nyújtani, és szeretném hallani erre vonatkozóan a véleményüket. Következő kérdés Kaiser asszony, de Kaiser asszonytól jön. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ebben a házban nem titok az, hogy mit érzünk Bashar al kormányával kapcsolatban. A kérdés az az, hogy hogyan készítsük a, készítessük a távozásra. A kérdés az, hogy például egy polgárháború, a szörnyű polgárháború kapcsán történik ez, vagy pedig valaki meggyilkolja. Önök történelmi ellenzéket képviselnek, nem első alkalommal járnak itt nálunk, és régóta tettek önbizonyságot eltökéltségükről. Mi szeretnénk önöknek segíteni de hogy kollégáim már elmondták, nem tudjuk, hogy pontosan hogyan. Önök azt mondják, hogy támogassuk az ellenzéket. Az ellenzék alatt mi a külső ellenzéket értjük, de mindenek fölött a fiatalok által képviselt ellenzéket, akik az önök utódjai. Nem tudjuk, hogy nekik hogyan jutassunk segítséget. Vannak fegyverek, amelyek cirkulálnak, Katar, Szaudarábia étvágyát önök ismerik, hajóik cirkulálnak, katonai beavatkozás hogyan segíthetne, hiszen a régióban szerette volna az Egyesült Államok átformálni ezt a térséget, tehát mi hogyan tudunk nyomást gyakorolni Oroszországgal szemben is azért, hogy a rezsim végre befejezze a tevékenységét. Mert hát nem látjuk azt, hogy milyen megoldás van, ami nem destruktív sem önökre nézve, sem az országukra nézve. Tempo per le risposte. Short answers. Nincs túl sok időnk már a válaszokra, úgyhogy szélem, kérem szépen röviden válaszoljanak. Köszönöm szépen. Az átmeneti terv Al-Assad eh, távozásával kezdődik, és átmeneti kormányzás felállításával. Az Anan terv megvalósítása teljes mértékben nagyon fontos, illetve egy új alkotmány kialakítása. Ez az eljárása vonatkozik. Támogatni kell a szír lakosságot. Vannak barátaink Szíriában, és eh, önök nyomást hát politikai diplomácia nyomás gyakorlást, a mi segítségünk érdekében, és a többiek eh, jönnek majd a mi megsegítésünkre. Hát vagy a halált lehet választani, vagy a rezsim távozását. A fiatalok jól szervezettek, nincsenek eh, gengek, földrajzi szerveződésről van szó, és akik az egyetlenek, akiknek nincsen fegyverük, ők jó emberek. A rezsim felfegyverzett minden csapatot, és a civilek azok, akiket lemészárolnak. Tehát az erőegyensúly felbomlott, nagyon érzékeny ez az egyensúly, és mi nem szeretnénk, szeretnénk veszélyeztetni ezt az egyensúlyt, megzavarni, békés megoldásban gondolkozunk. Köszönöm szépen. Azt gondolom, az ENSZ jelentése kimondta azt, hogy három millió szíriainak van szüksége segítségre. Azok a szíriaiak, akik eddig támogatást kaptak, az ő támogatásuk csak néhány napig elég. A török külügyminiszterrel is találkoztunk, és Törökország javasolt egy kezdeményezést, a nemzetközi konferencia megrendezésére, annak érdekében, hogy a szíriai lakosságot megmentsék. Itt azonban nem történt semmi. Két elemet kell figyelmelni, humanitárius segítségnyújtást, illetve a szír rezsimet arra kell rábírni, hogy fogadja el humanitárius segítségnyújtás belépését az országba, hiszen jelenleg csak csöpögtetni tudják ezt a segélyt. A Szíria szabad hadserege 3000 eh, eh, páncélautóval kell, hogy felvegye a tankal a eh, küzdelmet. Tehát itt megint csak felbomlott az erő egyensúly. Az ENSZ terve kimondta azt, hogy legyen tűzszönet, de tűzszönet hibás, hiszen ez két egyenlő fél között valósulhat csak meg a katonaság végletegig fel van fegyverkezve, tehát itt egy hazugságról van szó, és az Európai Unió, ami partnerünk, partnerként kezeljük az Európai Uniót. Hosszú barátság van köztünk, az országaink között, de mi szeretnénk jövőbeni partnerséget megvalósítani, amely segít bennünket, segíti a régiét, régiót annak érdekében, hogy az emberi jogokat mindenki tiszteletben tartsa, illetve a civil társadalmat is. Tehát reméljük, hogy az Európai Unió ezt meg tudja valósítani. És azt gondolom, hogy a politikai bolykott, illetve a rezsim izolálásának következményei jó irányba mutatnak. Én két gyakorlati megoldásra gondoltam. Az első a nyomásgyakorlás, erőteljes nyomásgyakorlás Oroszországra a biztonsági tanácsban, és ez az állásfoglalás fontos, hogy követelje Basár Assad távozását. Nagyon fontos az aktivistáknak segítséget biztosítani, megteremteni a biztonságot, és fontos megfelelő sajtó tudósításokat lehetővé tenni. Jordánia, Törökországban, Libanonban is távoztak menekültek, nekik segíteni kell. Németország és Franciaország segítettek, és mi szeretnénk még több segítségnyújtást lehetővé tenni az aktivisták felé, akiknek menedéket kell keresniük azért, hogy életüket megvédjék. Tehát ezek lettek volna a gyakorlati jellegű megoldási felvetéseim. Köszönetet szeretnénk mondani az Európai Uniónak, mindazon segítségnyújtásért. Gyors megoldásra van szükség, és Bashar el meg kell fenyegetni. Kényszeríteni kell a távozásra, a lemondásra, még akkor is, hogyha az ENSZ nem fogadott el, illetve a biztonságítás határozatot, és ne legyen ugyanaz, mint annak idején eh, Szerbiában történt. Köszönöm szépen, Koppászony. Az Európai Unió ellenzi a konfliktus eh, militarizációját. Nem mindent, minden fért ez. Az Európai Unió elfogadott egy eh, fegyverembargót, és az összes felett Oroszországot arra kérte, hogy ne jutasson fegyvereket az Assad rezsimnek. A harmadik pont, szankciókkal sújtjuk a fegyverek beszerzését, illetve ezt meg szeretnénk akadályozni. Fontos, hogy hogy a hajók, amelyek a fegyvereket szállítják, ne tudjanak eljutni Szíriába. Eddig még nem történt döntés, de együtt dolgozunk ebben a, témában a tagországokkal. Köszönöm. interessante. Rendben, ez egy nagyon hosszú, de érdekes vita volt. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, nekik és hazájuknak is minden jót kívánunk. Köszönöm szépen a kollégáknak, és köszönöm szépen Migereli úrnak is a kitűnő és jól dokumentált hozzászólását.